tésétől. Éppen ezért ennyire fontos. És akkor most folytassuk Pedro Guerrero jelentésével a közös halászati politika, illetve az ökorendszerek négy percben. Elnök úr, a vonatkozó nyilatkozat igen sokrétű, és a 2012-ig kiteredő rendszerreformmal foglalkozik. A halászati szakbizottság és elfogadta ezt a dokumentumot, mert nagyon fontos elemeket tartalmaz. A halászat, ágazat az élelmiszer biztonság és ellátás szempontjából is rendkívül fontosságú mert az összefüggésben megemlítendő az, hogy egyes gazdasági területeken kizárólagos jelleggel bír az is fontos, hogy korszerűsítsük, és a közös ö, politikát modernizáljuk, hosszú távúak fenntarthatóvá tesszük, és garantáljuk ezáltal az élelmiszer ellátást, valamint a halászok megélhetését is javítsuk. A halászati politikát nem szabad alárendelnünk más szakpolitáknak A halászati politika nem lehet nem beadja magára a tengerpolitikák egészét, a halászati politika feladata és célja az is, hogy meghatározza az összes kifogható mennyiséget, és azt szabályozza. Látnunk kell a halászat és a halász, halász közösségek kölcsönös függését egymástól, illetve a fenntartató környezetgazdálkodástól. Ezért kell figyelemmel lennünk a, a, a, a partmenti kis volumeni halászatra és a kézi halászat módszertanára, illetve az abból élő közösségekre. Nagyon világos, hogy az intézkedések jelentős része túlmutat a halászat konkrét keretein. Nem szabad ö, előítéletekre támaszkodnunk, vagy elhamarkodott ítéletek alapján ö, értékeléseket végeznünk, hanem bi, ö, tudományos tényekre, validált, ö, ellenőrzött tényekre alapozva kell a szabályozást létrehoznunk. Ö, a egyes területi, területek, területeken más és más fogási összegeket adnak meg sokszor, a halállományra való becslés sem mindig egyértelmű, ezért kell mindig az adott körülményeket figyelembe venni, és ahhoz, ahhozokhoz szabott szakpolitikai eszközök elérni a halászati politika területén, beleértve a társadalmi hatástudományokat is a halász közösségre vonatkozóan. A tagállamok szuverenitása is figyelmet érdeke, érdemel, a, a, a, a tagállamok felségvizein szabadon kell, hogy kit fejtsék ezen szuverén jogokat, és az egyes területekhez, területek azon hozzáférés tekintetében is figyelemmel kell lennünk erre. A egyes javaslatok aggályosak, mert a halászati tevékenység koncentrációjához vezethetnek. A, azt is látnunk kell, hogy a halászati eszközök támogatásában a gazdasági kihatásokat is figyelembe kell venni, és nem csak a halászati tevékenység ellenőrzésére van szó, hanem az értékesítési ár is nagyon fontos szerepet játszik, valamint a halászok üzemanyag költségére is figyelemmel kell lennünk. Uh, well... Vasilio asszony, e, köszönöm elnök úr, és köszönöm, hogy támogatják az ökoszisztéma megközelítésünket. Az egyik legfontosabb mondandója a bizottság közleményének, hogy miközben a halászok számára döntő fontosságú az egészséges ökoszisztéma, ezt, ennek kezelését teljes mértékben nem tudják ellátni. Az egészséges tengeri öko szisztémákat csak olyan politikák garantálhatják, amelyek minden ágazatot érintenek, amelyek hatással vannak az adott ökoszisztémára. A tengeri politika, és különösen annak környezeti eleme, az ezzel kapcsolatos irányelv képezi az ökorendszer megközelítés sarkkövét. Ezzel lehet biztosítani a halászat számára, hogy a tengeri ökorendszert érő minden hatást arányos módon és összefüggően vesszük figyelembe. A jelentésben szereplő pontokat is támogatjuk. Hangsúlyozom azonban, hogy itt nem arról van szó, hogy az egyik szakpolitika alárendelt lenne egy másiknak. Itt nem kívánunk egy hierarchiát alkotni, például az irányelv, illetve a közös halászati politika között. A tengeri stratégia irányelv egy alapvetően integrációs elem, ami meghatározza a halászatok jövőjét. A másik irányelv pedig a gazdálkodási eszközök megvalósítására irányul, ami hozzájárul az egészséges ökorendszerek biztosításához. A megfelelő élelmiszer igények kielégítése, a halászati közösségek megélhetésének biztosítása, az ökorendszerek egészségének biztosítása, ezek nem egymással kibékíthetetlen célok. Hosszú távon szinergia áll fenn ezen elemek között. A jelentés számos olyan dolgot érint, ami a jövőben alkalmazandó konkrét eszközökkel kapcsolatos. Ezek igen aktuális kérdések, amivel mi is foglalkozni fogunk majd a reform vitája során a közös halászati politika jövőjével kapcsolatosan. Tehát most itt konkrétan nem térnék ki ezekre a kérdésekre, csak szeretném említeni, hogy vannak azonban olyan kérdések is, amiben esetleg nem értünk egyet. A gazdálkodási tervek által érintett, illetve az egészséges ökoszisztémára vonatkozó elképzelések által érintett halászok támogatásban kell, hogy részesüljenek. Erre vonatkozóan olyan megoldást kell találni, hogy ellenálló képesebb legyen gazdasági értelemben az ágazat, és hogy más gazdasági tevékenységekre is kiterjeszthesse a tevékenységét. Az akvakultúra, lehet például az egyik eszköze a vadhalállomány újra telepítésének. Néhány Konkrét esetben azonban nem vagyunk biztosak abban, hogy ez igaz lehet, de nem vagyunk biztosak abban, hogy ez általánosságban igaz. Ennek ugyanis óriási hatása van az rendszerekre a halászatban, épp úgy, mint más ágazatokban. Természetesen a részletesebb vitára majd visszatérünk. A közös halászati politika jövőjével kapcsolatos tárgyalások során. Ennek első lépése áprilisban egy zöld könyv megjelenése lesz. Addig is köszönöm a parlamentnek a támogatását, amit a megközelítésünk iránt mutatott, és köszönöm a jelentést. Köszönjük szépen, biztos asszony! Ezzel, hölgyeim és uraim, rátérünk utolsó mai jelentésünkre. A férfiak és nők között egyenlő bánásmód elvéről szól Tereza Riera Madurellasszony jelentése. A 2002 per 73